kérdést feltenni, hogy a e, válaszokat is világosan megkap, megkapjuk és értsük. E, nem érdemes e, sok kérdést föltenni egyszerre, mert akkor ugyanazt a bevezető vála, beszédet kapjuk meg válasznak, mint amit már eleve hallottunk bevezetésként. Minden egyes kér, konkrét kérdésre konkrét választ kérünk. Egy-egy pontban kell tehát ezekre kitérni, ahogy Andrew Duff is mondta. Nagyon fontos az is, hogy a biztost